Colleagues, good morning. Reggelt, jó reggelt, kedves kollégák! Fogadjuk el a napi tervezetet. Köszönöm. Na, január 20-21-i ülés napi rendét, jegyzőkönyvét elfogadottnak veszem, ha nincs semmi megjegyzés ezzel kapcsolatban. És a következő napi rendi pontunk az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól, a legutóbbi koordinátori ülésről van szó. Hold on, these are the That's the wrong one. This is the decision. Thank you. Tea, please. How's that? Nos, a következő volt, a véleményhez az ECR fogja az előadót adni, persze attól függ, hogy majd hogyan alakul a szakbizottságunk összetétele választások után. Az előadók jelölését a vasúti 120-ason úgy döntött, 120-asra kapcsolatban, hogy nem teszünk most még lépéseket, aztán a véleményeket illeti, hogy az irányelv, ami a bizonyos légszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó irányelv, ezért a Környezetvédelmi Bizottság felelős, és a koordinátorok úgy döntöttek, hogy majd az új szakbizottság dönti el, hogy, tehát a választások után, hogy készítenek-e véleményt vagy sem. Aztán a gépjárművek szennyezőanyag kibocsátával kapcsolatos rendeletre ugyanez vonatkozik. A következő egy időközi jelentés, a 2020-as projektkötvény kezdeményezés értékelése. Itt az a döntés született, hogy a bizottságot kérjük, hogy a, számoljon be a dolgok állásáról. Aztán az úgynevezett kék energia, illetve az EU tevékenysége, az AFKO jelentése, ezzel kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy nem készül semmi, aztán a éghajlat és energia keretek, tanács, régiók a parlament, valamint a szennyezőanyagok kibocsátása témája. Ezekről sem hoztunk döntést, mert majd a választások után felálló szakbizottság fogja ezt meghozni. A komitológiai hírleveleket elolvassuk, elolvasták a koordinátorok, ez a 4-es, 5-ös. Az Európa összekapcsolására, összekapcsolását szolgáló eszközről úgy döntöttek a koordinátorok, hogy elfogadják Kalasz úr levelének a tartalmát, ő ugye február 3-án vázolta fel a célkitűzéseket. És az egyéb témában a bizottság által készített hatástanulmány az óriás hajókról, ezt a következő lésre halasztották, aztán a vízhez való jogra is igaz ez, valamint Mariera levele ami az atlanti, euróatlanti kereskedelemre vonatkozik, ezt is áttolták a következő ülésre. A koordinátor üléssel kapcsolatban úgy látom, Ajala Szender asszonynak van kérdése. Presidente, simplemente quería... Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Csak szeretném megjegyezni, hogy a felhatalmazásos aktusokról is döntést kell hozni a koordinátorok körében az európai hálózati összekapcsolási eszközről. Szerettem volna, hogy meghívjanak bennünket, hogy meghívjanak engem is erre a koordinátori ülésre igazából nagyon rossz a hírem, pedig mindent megteszek a szakbizottságért. Mindenképpen nagyon örültem volna, hogyha a pozitív döntésnél ott lehetek, én mindenképpen pártolom ezt a pozitív döntést. Van itt egy kis hiba is a spanyol változatban, 6. fejezet 17. cikk, ahol az szerepel, hogy a több éves programok felhatalmazásos aktussal kerülnek elfogadásra. Ez nem igaz, mert végrehajtásos, vagy végrehajtási aktusokkal fogadják el őket. Úgyhogy a spanyol változatot itt a 17. cikknél, a 6. fejezetben módosítani kell megvizsgáljuk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden helyes legyen. És ami a koordinátorokat illeti, mondjuk nem a németeket fogjuk meghívni az ülésre, de minden esetre értettük. Van-e még valami? Következő téma. A szavazás a Naidesről. So, this is the Naides 2. Ez a Naides 2-es csomag. Volt Menkólaszony, a, ö, az előadója ennek a témának. Tesztelünk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem, nem, még mindig megnyitva van a szavazás. to Dr. Albright read out the titles what we are voting so that they know because we have a few small... Vote is closed! Lezárom a szavazást. Senki sem lépte túl a korlátait, úgyhogy kezdjük. Ez egy javaslat az Európai Parlamenttől és a Tanácstól, amely módosítja a 99-es rendeletet a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flotta kapacitási politikáról, a 718 99-es LK tanácsi rendelet módosítása. Az első három módosítóról nincs szavazás, a 11-es módosítóról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös emplő mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Empl 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, ugyanolyan többséggel. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 8-as, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30 igen, egy nem, elfogadtuk. Jogalkotói szavazásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Same result, 13 favour, 1 against, 2 abstentions, that is adopted. We now vote on the decision to enter into institute... Következik a az intézményközi tárgyalásokról való szavazás mellette elektronikusan szavazzunk? Jó, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Nem bíznak a szememben. Lezárom a szavazást. 32 igen, egy nem, nincs tartózkodás, elektronikusan elszav, elfogadtuk. We now go on to the... Következik Korin második jelentése, ez pedig a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények a 2006 per 87 EK Európai Parlament és Tanács irányelv hatályon kívül helyezése. 5. cikk, második bekezdés, 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Van egy szóbeli módosítónk, ha nem tiltakozik senki, akkor szavazunk róla mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli módosító Tiká asszonytól valaki tiltakozik ellene, amennyiben nem, ki van mellette. Ellene, tartózkodás elutasítottuk. A 11-es a következő mellette ellene tartózkodás most már meghalt, elutasítottuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 13-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 14 igennel, 19 nem elutasítottuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös. A végleges szövegben ugyan nem lesz ez benne, de kiegészítésre van szó, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító, az előadó tolából titakozik-e valaki, ha nem ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 igennel, egy nem. tartózkodás nélkül elfogadtuk. Jogalkotói szavaz, ö, ö, jogszabályról szavazunk. Már megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Valaki hiányzik. Lezárom a szavazást. 31 igennel, egy nemmel, tartózkodás nélkül. Ezt is elfogadtuk. Gratulálunk Votman kolasszonynak. Now we go on to the draft opinion. Következik a 2012 évi mentesítés az általános költségvetés, az Európai Bizottsággal kezdjük. Changing drivers or are we? No, no, okay. It's <laughs> okay. Still got the same drivers. Amendment Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az egyes okafogyottá vált, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az előadó szóbeli módosítója van-e ellenvetés? Nincs, akkor mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es bekezdésnél részenként szavazunk. Első rész proposes that year 2012, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész as soon as, mellette ellene tartózkodás elutasítva, végszavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 28 igen, 4 nem, nulla tartózkodás elfogadtuk. Következő a mentesítés a vasúti ügynökség vonatkozásában. 2012-es pénzügyi év vonatkozásában Dantán úr, az illetékes, az előadó egyes módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító részenkénti szavazás, első rész egy, egyetlen székely mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Szavazást lezárjuk. 25 igen, 4 nem, 3 tartózkodás. Második rész. The agencies shall be based. Azt gondoltam, hogy eh, ha egyetlen székhely van, akkor egyetlen helyszín lesz, mindegy mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás, a szavazás megnyitom. Mindenki szavazott? Szavazás lezárom. 28, igen, 4, nem, 0 tartózkodás elfogadtuk. Következő Danten jelentés 2012 évi mentesítés a Cezár közös vállalkozás vonatkozásában egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, végszavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 30 igen, egy tartózkodás, egy szavazat elfogadtuk következik a 2012 évi mentesítése az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. 29 igen, 3 nem, nulla tartózkodás, elfogadtuk. Dantan úr, következő jelentése az EASA mentesítéséről 2012-es év, Európai Repülésbiztonsági Ügynökség, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 28 igen, 4 nem, nulla tartózkodás elfogadtuk. Gratulálunk Dantán úrnak. Szeretném elmondani a kollégáknak, hogy Joe kollega 21 éves ma, ma van a születésnapja, úgyhogy gratulálunk neki. Következő. 2014 évi munkaprogram eh, bemutatása a MU főigazgatóság által, ez egy zárt ülés lesz, úgyhogy kérem, hogy eh, akiket nem érint, azok menjenek. Hát nyilván